otwieram posiedzenie po wczorajszej przerwie. proszę państwa jó reggelt kívánok mindenkinek megnyitom ülésünket a mai renden a az általános költségvetés tervezetének tanács általi bemutatása szerepel a 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan, és abban a megtizetetésben van rész.